Hello everyone, good afternoon. Um, I invite you to... Let's start the meeting. Jó napot kívánok mindenkinek, vágjunk bele. Először is a tolmácsokat kérem meg arra, hogy mondják, fel, üzen, mondják be üzenetüket. Kérnek szépen mindenkit, hogy tegye fel a fejhallgatót, hogy hallhassa az üzenetet. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy 35. napja állnak vitában a parlament vezetősége által egy oldalon rájuk kényszerített kiegyensúlyozatlan és igazságtalan munkakörülmények miatt. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy túlmunkát nem végzünk. Megértésüket köszönjük. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ha nincs ellenvetés, senki nem kifogásolja a napirendet, akkor ezt a napirendet elfogadottnak tekinthetjük tekintettel arra, hogy a mandátumunk végén milyen nagy munkateher nehezedik ránk, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a bizottsági javaslata kapcsolatban meghosszabbítják a határidőket egy sor dossziéban. Az MV-ben jelentéstevőt nem nevezünk ki, és nem lesz jelentéstevő sem. Az MV-ben elfogadott módosítások egy külön véleményben szerepelnek az elnök nevében állítják ezt össze, és ezek a következő dossziék. Az Unió űrprogramja és az Európai űrügynökség programja az MV-ben 20. szeptember 25-ig lehet a módosításokat benyújtani. A jogi és administratív akadályok megoldásának mechanizmusokról határban átnyúló kontextusban szeptember 25-e határidő, előcsatlakozási támogatás eszköze. Az MV-ben szeptember 25-ig lehet benyújtani a módosítást. Az üzemanyaganyag, hatékonyság és egyéb létfontosságú paraméterek a feltüntetése, a gumiabroncsokon szeptember 25, típus jóváhagyás, gépjárművek esetében, trélek esetében, rendszerek, alkotórészek és technikai egységek esetében tekintettel az általános biztonságra és a, az utasok biztonságára szeptember 26-áig lehet benyújtani a módosításokat. Szomszédsági fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszköz szeptember 26-a a benyújtási határidő a módosításokra. A következő, és szintén amiatt, hogy annyira Erőteljes a jogalkotási munkateher. Október 1-én, hétfőn lesz egy rendkívüli ülésünk, hétfőn este 7 és 9 között, hogy sürgősséggel szavazzunk néhány véleményről, a napirend rendterhezetet ki fogjuk küldeni időben. Emellett a dosszékban megtalálják azt a jelentést, amely leírja a látogatásunkat, melyet Dublinban és Grange-ben Írországban tettünk a Digi Santénál április 4 és 6-a között. A mai napon, 21 napon lehet felszólalni, 21 napon van tolmácsolás, és elektronikusan hozzá lehet férni a dossziéhoz, illetve az interneten közvetítjük is az ülésünket. A koordinátorok ajánlásait elektronikusan köröztettük, ha nincsenek kifogások, akkor ezt is elfogadottnak tekinthetjük. És akkor most nézzük az első napi rendi pontunkat, én vagyok ennek az előadója, az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Ha megengedik, akkor mondanék is erről a véleményről néhány szót. A bizottság 2019-re javasolt egy költségvetést májusban. A többéves pénzügyi keret kontextusában a szolidaritásra és növekedésre összpontosítunk. 2019-ben 166 milliárdnyi kötelezettség, előirányzatot írtunk elő, és 149 milliárd kifizetést javasolunk 2019-re. Itt is növekedés van a, tavalyi, a 2018-os évhez képest. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az éghajlata kapcsolatos költségvetés 20%-át megvalósítsuk. A, hiszen a kötelezettségvállalások 21%-a az összköltségvetésben éghajlatváltozással kapcsolatos. Emellett elegendő eszköz kell a biodiverzitás, a biológiai sokféleség védelmére előirányozni, ami pedig a hozzánk tartozó ügynökségeket illeti a megfelelő humán és pénzügyi erőforrásokat az ügynökségnek biztosítani kell annak érdekében, hogy eleget tegyenek mandátumoknak és végrehajtassák feladataikat. Ezzel lehet a tudomány alapú megközelítést az Unióban előmozdítani. Végezetül pedig szeretnék emlékeztetni arra, hogy a kísérleti projektek, valamint az előkészítő projektek pénzt kell, hogy kapjanak életciklusok alatt, annak érdekében, hogy a teljes potenciáljukat kiaknázzuk. 33 kísérleti projekt és előkészítő projekt került az Envitől től a bizottsághoz értékelésre április végén. A parlament egészen 344-et küldött be. Július 2-án megkaptuk a bizottság válaszát, és emlékeztetnék arra, hogy ha a kísérleti projektek és előkészületek javaslatai a 2019-es költségvetésbe bekerülnek, és végül jóvá hagyjuk őket. Ezek költségvetési módosítást módosítást el kell, hogy képezzék, július 11-én 12-ig kell a módosításokat benyújtani. A tanácsálláspontja a költségvetés tervezete kapcsolatban mint mindig elég későn érkezik, ugyanúgy, mint a módosítások az MV-ben, ugyanaz a nap határidő. Az elmúlt néhány évben éppen ezért azt mondtuk, hogy a költségvetési módosításokat minden egyes sor esetében benyújtunk majd ott, ahol a tanács csökkentéseket javasol, Ennyit részemről, és akkor, ha szeretnének, megadom a szót. Ha szeretnének felszólalni, megadom önöknek a szót. Bocs úr. Köszönöm szépen, sajnos Kádánbach azt, hogy nem tud itt lenni, ez az őse. Egy másik szakbizottságban kell beszámolni egy anyagról, de Kádám azt, nagyon elégedett, hogy, hogy a költségvetési jelentés foglalkozik a környezetvédelmi és biztonsági eh, címekkel, és az MVK szakbizottság tudja, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy ezt a területet erősítse, támogatja azt, hogy az előadó kéri, hogy a 2019 es költségvetés tervezet biztosítsa a biodiverzitás megvédését, és ez egyik legfontosabb prioritásunk, a klímaváltozás elleni küzdelem, és fontos, hogy ennek szempontjai már szakpolitikákban is be, e, eh, folyanak. A Natura 2000 projektnek pedig használni kell a különböző költségvetési források szinergiáját. És ez ugye most a 2012 es évi költségvetésről van szó, nem a több éves pénzügyi keretről, de mégis fontos, hogy hosszú távon és tekintsük erre, és hogy az MFF-ben a megfelelő szintek rájönnek. És és az uniós növekedésnek alapját képzi az is, hogy az egészségügyi technológiákra és a, a antibiotikumok antibiotikumok esetében rezisztenciális megfelelő források irányuljanak. Fontos, hogy növekedjenek a és mértékek Kádenbach azt egyetért azzal, amit Valen asszony is leírt, hogy a humán erőforrásokat növeljék bizonyos ügynökségek esetében, hogy megfelelően tudják ellátni a feladatokat, és a mandátumukat ki tudják tölteni, és ezzel kapcsolatban több részletes módosítót is szeretnék benyújtani. Én magam is támogatom ebben Kadenbach asszonyt, mindenképpen megfelelő kötelezettségvállalási előírásokra van szó, Nyilván a migráció és a határvédelem fontos prioritás, de a 2012-es költségvetés más ügynökségek munkáját is szeretné támogatni, mint az EFSA, amely új feladatokat kell, hogy ellásson, hiszen itt komoly élelmiszerbiztonsági törvénymódosításokra is sor került. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, most a Medgy úr kap szót. Elnök asszony, köszönöm szépen, és köszönöm önnek a javaslatot amely gyakorlatilag a bizottságunk valamennyi szempontját felkarolja, és a frakciónk szempontjait is. Ugyanakkor szeretném kérni még egyszer arra, hogy legyen a költségvetési kérdések és az ökológiai kérdések között különbségtétel, és különösen a biodiverzitást kezeljük külön, mert eh, azok, akik minket hallgatnak, azok szempontjából nagyon súlyosak a számok. A, a, minden nap száz százaléka az állatoknak veszélyeztetett, és 80 százalékuk és 50 százalékuk az utóbbi 30 év során veszélyeztetett állatoknak az utóbbi évtizedekben tűnt el, és az emlős állatok, a madarak ö, többsége megfogyatkozott a, a 20. század során, és mintegy 80 ezer fajból 1800 ö, veszélyeztetetnek minősül a világszervezet listáján. És mintegy 5000 olyan faj van, amelyeket súlyosan veszélyeztetnek valamilyen feltételek, és további 11 ezer védelemre szorulna. Az afrikai elefántok különösen megfogyatkoztak, összesen 4000 példány maradt föl. Még a 20. század elején 3-5 millióra becsüljük a számukat, és erről a számról csökkent 5 ezerre. Franciaországban, hazámban azt látjuk, hogy 60 százalékkal csökkent vidéken a madarak fajgazdagsága az utóbbi tíz évben, ideértve a pacsírtákat, amelyek gyakorlatilag eltűntek a kertekből. Ha ez így folytatódik, gyakorlatilag egy hal, egy emlős és egy madár sem marad a természetben, nem marad kifogható hal. Ez egy iszonyú történet, és nem fogjuk föl még mindig a jelentőségét. Ha valamikor, akkor most reagálni kell, és megfelelő pénzekkel ellenében hatni ennek a szörnyű trendnek. Az EU Life programja az egyetlen, amely a faj, fajgazdagságot védi, de 2019-ben ennek csak 0,03 százalék volt az aránya az EU költségvetésében, és hát ezt látjuk is a következményekben. Ezek a pénzek semmire nem elegendők. Itt egy minőségi lépést kéne meglépni, ahhoz, hogy értelme legyen egyáltalán a fajvédelmi tevékenységnek. Köszönjük szépen! Kívánna még valaki ehhez hozzászólni? Ha nem, akkor a bizottság képviselőjét szólítom, képviselőit. Katkauszka. Ja. Katkauszka asszonyt először, tessék. Az Envi főigazgatóságtól. Köszönöm, elnök asszony. Minden megszólalást jegyzeteltem a biodiverzitásra vonatkozóan, és igen, igaza van a képviselőknek, az idejutó költségvetési tétel nagyon kicsi. Írásban válaszolunk a felvetett kérdésekre hamarosan, és ami a live programot illeti, amelynek a keretén belül hajtjuk végre azt a kevés projektet. Nos, ez beindult, működik, aláírták 2015 óta ö, felpörög, pörögtek ezek a programok, de még nem zárult le ez az időszak, és nem lehet összességében értékelni őket. Csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. De Klek úr, a DJ Sound-tól. Köszönöm szépen. Nincs sok hozzáfűzni valóm. Egyetértünk a véleménytervezettel, és fontosnak tartjuk, hogy a decentralizált ügynökségek, amit a bizottságnak benyújtanak egy egységes dokumentumot, azok mind valóban ezt támasztják alá, és a következő évek trendjei kiolvasható ezekből, is persze az ügynökségek saját tevékenységi prioritásaikat a, ezekhez igazítják. a Digi Climate Action-től jöttem. A Climate Mainstreamingről szólnék röviden. Ez egy kísérleti projekt volt. Először tűztünk ki ezen a területen célt, a több éves költségvetésen belül 20%-os ambiciózus célt tűztünk ki, és úgy tűnik, hogy jól sikerült katalizálni a különböző egyirányba ható folyamatokat és az átállást az alacsony átású technológiákra, mint 2050-re célozunk, és sok új design ötlet, technológiai és policy természetű ötlet született. A jelenlegi ö, projekteket, amelyek gyakorlatilag az este 90%-át lefedik, szerintünk folytatni kell. Gyakorlatilag megvalósultak, céljukat elérték ezek a projektek, persze hát még egy évet a 2020-as évet meg kell várni, és ugye a végén csattan az ostor, hiszen erre az évre különösen több pénz jutott, de már látható, hogy ezek nagyon sikeresek voltak. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást. A módosítók benyújtási határideje mind a véleményre, mind a költségvetési módosításra vonatkozóan július 11-e 11 óra, és az Envi bizottságban augusztus 13-án fogunk ebben a témáról szavazni. Most pedig lépjünk tovább. A következő pontunk Cabezon Ruiz asszony jelentése, de ő nincs itt, tehát várnunk kell néhány percet. Azt mondják nekem, hogy hamarosan megérkezik. Nélkül nem kezdhetjük. Hello, so uh, now we can resume. Akkor folytathatjuk a munkát, megvizsgáljuk módosítókat. Az egészségügyi technológiai értékeléssel foglalkozó javaslat kapcsán, amely a 2011-24-es irányelv módosítását is előirányozza. Kabaszon Ruiz asszony az előadó, övé a szó tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak annyit mondhatok, hogy összességében 529 módosító érkezett. Már nem egy kisebb számot mondtam, az túl szép lett volna, hogy igaz legyen de összességében összesen ennyi módosító érkezett, történtek is ennek megfelelő módosítások, amelyeket röviden be fogok mutatni, de alapvetően ezen elmondanám, hogy irányát nem változtatta meg ez a jelentés, és úgy gondolom, hogy sikerülhet konszenzusra is jutnunk, én legalábbis úgy vélem. És most csak azokra a szempontokra fogok koncentrálni, amelyek leginkább nehézségeket okozhatnak, ahol a legnagyobbak a véleménykülönbségek. Ez például a hatály, vagy például a medical devices orvostechnikai eszközök pontosan hogyan kerülnek az egyes nyelvekre lefordításra, eh, aztán van, akik ezzel nem is akarnak foglalkozni, nem akarják hatályat látni, mások önkéntesen. Most kezdjük ezt eh, kidolgozni. Én előadóként eddig szükségesnek tartottam azt, hogy valóban együtt dolgozzunk a módosítókon talán nem annyira ambiciózusnak kellene lenni, mint az Európai Bizottság azt javasolta, de mégiscsak úgy gondolom fontos, hogy leszögezzük, hogy mely olvastechnikai eszközök kerülhetnek be az irányelv hatája alá. És aztán egy véleményem szerint szintén nehéz vitatható kérdés, amely a frakciók között problémákat okozhat, az pedig a különböző értékelések a helyzete a bizottság itt e, egyszerű többséggel kívánja ezeket elfogadni, de ugyanakkor minősített többséget is előirányoz bizonyos e, pontokban, és ez is nehézséget okozhat a konszenzus elérése tekintetében, de összességében olyan problémákról beszélek itt, amelyek e, azért lehetővé teszik, hogy közös álláspontra jussunk. És akkor most nézzük meg pontosan a legkonfliktusosabb cikkeket, 800 cikk, önkéntesség vagy kötelező érvé, illetve a tagállami értékelések helyzete. Én azt gondolom, hogy itt van olyan frakció, amely szögesen más ellenkező véleményt képvisel, de összességében a többség a mandatorit, a kötelező jellegű előírás támogatja, és itt a specifikusokat, a tagállami szintű sajátosságokat is szeretnénk figyelembe venni. Azaz, a, pontja a kötelező és nem gátolja a tagállamokat abban, hogy az érintett tagállamra jellemző további klinikai és nem klinikai adatokat, vizsgálatokat figyelembe vegyék, de mégis a cél az lenne, hogy harmonizáljuk a e, klinikai és tudományos adatok, vizsgálatok feldolgozását. Ha, tehát itt egyfelől ugye itt a szolidaritás, a visszatérítés kérdése is megjelenik, ezért a kötelező jelleg fontos lenne. Aztán 23-as cikk, itt a módszer, klinikai értékelések esetében az objektivitás, a tudományosság szempontja nagyon fontos, és tagállamok és a frakciók is alapvetően egyformán értékelik, ezt nincsenek alapvető különbségek eltekintetben, és akkor végül az utolsó pont, és azt gondolom, hogy sincsenek óriási véleménykülönbségek, az pedig a koordináló csoportja a nemzeti ügynökségeknek, itt a megfelelő fogalmazáson dolgozunk, a megfelelő megszövegezésen, végrehajtási aktus vagy más formában jelenjen ez meg, de azt gondolom, hogy itt ez fontos, hogy a, hogy a tagállami értékelések, amelyek átvételre kerülnek másoktól, az milyen formában legyen szabályozva, de fontos, hogy a tagállamok bizalma meglegyen egymás értékelése iránt, és így a rendelet végrehajtása megfőképpen sikerüljen. Tehát úgy tűnik, hogy nincs olyan frakció, amely ezzel kapcsolatban módosít, olyan módosított nyújtott volna be, amely szöges ellentétben áll a bizottság, illetve a parlament előrányzott szövegével. Tehát akkor továbbra is az orvostechnikai eszközök, a többség kérdése és az értékelések elbírálása, ezek a sorkalatos kérdések, és aztán az átláthatóság, és az ellentétes érdekek, az érdekkonfliktusok esetleges kialakulásának a rendezése, de úgy gondolom, hogy mindez nem zárja ki az, hogy egyesekre jussunk, most pedig az árnyék előadók kapják meg a szót, először is Frances Korasztet. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, je voudrais tout d'abord remercier Madame Cabezon Ruiz. Köszönöm szépen. Gratulálok az előadón kiváló munkájához, és nagyon együttműködő szellemben végezte a munkáját, ez külön dicséretet érdemel. Sok módosító született, ezeket kifejtett az előadó, én lényeget emelném ki csak a stratégiát illetően tudjuk, hogy egyes tagállamok a tanácsban megnyíltak némi együttműködés irányába, de a kötelező e, értékeléseket, a technológia egészségügyekre gyakorolt hatását nem akarják. Az értékelések minősége így különböző, de kár lenne kidobni a gyermeket a fürdővízzel, meg kell próbálnunk találni egy olyan egyensúlyt, hogy nem ö, csinálunk átfedéseket, és egy összhangban leszünk az általános értékeléssel az alfejezetek tekintetében. Egyfelől szeretnénk kifejezni a módosítóinkkal a koordinátorok ö, ö, konstruktív együttműködését, és ö, ezeket ugye közösen alkottuk meg, Ugyanakkor a nyolcas cikk tekintetében, mint ahogy az előadónk is javasolja, szerintünk több rugalmasságra lenne szükség, ugyanakkor pontosítani kellene, hogy milyen nemzeti szintű értékelés típusokat látunk elképzelhetőnek, úgyhogy közben a jogbiztonság is érvényesül. Sokan velem együtt úgy gondolják, hogy a 22-es cikk kapcsán pontosabban ki kell dolgozni a metodikákat, ugyanakkor nem szabad túl zottan előírónak lennünk, részletekben előírónak, inkább csak metodológiai vázlatot kell adni, és a többit a tudományra hagyni. A módosítónk abba az irányba hat, hogy átláthatóbbá tegye ezeket a folyamatokat, és adatszerűbbé. Kérem a megértésüket, hogy értsék meg, hogy bizonyos esetekben ki kell egymással egyensúlyozni az adatok védelmének szempontját, a kereskedelem, kereskedelmi szempontokat, a versenyképességi szempontokat, a tudományos szempontokat úgy, hogy közben nem tudjuk még, hiszen a kereskedés előtt állunk, hogy ezeknek milyen lesz a piaca, és az gyógyszerek között is különbséget kell tenni. Vannak ugye olyanok, amelyeknek le kell szögezni, hogy mi a specifikuma, mire valók, hogy általános gyógyszerek vagy klinikai gyógyszerek, és a gyógyszerügynökség szempontjait is figyelembe kell venni, az orvosi szempontokat illeti. Egyes tagállamok képviselői közös értékelést szeretnének, csak keretet, amelyben ez zajlik. Másfelől a hozzáadott értékek eh, leginkább az önkéntes adatok esetében megbízhatók, és meg kell különböztetni azokat az értékeléseket, amelyek kivételt képeznek, amelyek viszont rendszerszerűen másokat, amelyek viszont rendszerszerűen kötelezők, és a kettő közötti középutat képezőket. Az előadó ezeken a területeken mindig nagyon nyitottan fogadta be javaslatainkat. Piecsev úr következik. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen az előadasszonynak, köszönjük a beszámolót a jelenlegi helyzetre. És a szakbizottság álláspontjának bemutatását is, és azért elmondanám, hogy a tagállamok részéről nincs túl nagy eh, akarat és szándék ennek a végrehajtására, itt a bizottsági megközelítés eh, egyértelmű véleményezést kapott. Ugye itt azt követeli meg a bizottság, hogy rugalmasabbak legyünk, és előfordult az is, hogy nekünk a parlamentnek egy napon egy nagyon ambiciózus tervet terjesztünk be, és a tanács ugyanakkor ezt majd lesöpri az asztalról. A bizottság javaslatait is elutasítják, vagy egyszerűen elvész a bürokrácia útvesztőjében a dolog, felhigítják esetlegesen a javaslatokat. Tudjuk, hogy ezek az egészségügyi technológiai értékesek nagyon fontosak. Vannak az egyes tagállamokban ügynökségek, hatóságok, valószínűleg nem is kevés, amelyek különböző eszközökkel, módszerekkel, magas értékeléseket végeznek. És akkor először most a vitatott pontok, a kötelező előírása mindennek. Hát ez igencsak nehézkes, hiszen hogyha ezt kötelezővé tesszük, a technológiai egészségügyi témák kezelése, rendkívül problematikus, és hát itt egyáltalán meg kellene vizsgálni azt, hogy a tagállami értékelések milyen kritériumok alapján történik. Hát itt szuverén saját hatáskörben eljáró tagállamokról van szó, a finanszírozás tekintetében is, és az értékelés tekintetében is. Itt nyilvánvalóan vannak különböző elemek, a különböző egészségügyi rendszerek, vagy eltéréseket mutatnak, állami források, vagy magánforrások bevonása, és azért nagyon óvatosan járnék, hogyha bármit kötelezővé kívánnék tenni és ezért nem is tudom ezt teljes melszéleséget támogatni, hogy bizonyos normákat kötelezően írjunk elő. Következő vitatott téma, ez a nagyon tág témája az orvostechnikai eszközöknek. Itt nagyon sok dolog, akár százezer eszközről is beszélünk. Nagyon egyszerű eszközökkel elkezdhetjük a munkát, de itt van nagyon összetett, komplex technikai megoldások, vannak alapvető technológiák, amelyeket el nem olyan nehéz értékelni, de itt folyamatosan fejlődik ez a szegmens, gondoljuk csak a rákellenes gyógyszerek, eszközök fejlesztésére, tehát nyilvánvalóan az egészségügyi technológia területén a fejlesztések, a fejlődés annyira gyors és erős, hogy ezt nehéz nyomon követni, és hogyha most az egyes tagállami ügynökségeket megpróbáljuk koordinálni, vagy együttműködésre sarkalni, itt akkor is mindig lesz majd egy újabb eszköz, egy újabb vetülete a problémának, ahol egy-egy tagállam új találmányoknál, innovációknál nem tudja elég rugalmasan kezelni ezeket a ezek a szabályok megkötik majd a kezüket. Aztán az átláthatóság kérdése, mennyire legyenek nyilvánosak, átláthatóak az adatok, mennyire legyenek ezek bizalmasak, nyilván a különböző gyógyszerek, orvostechnikai eszközök tekintetében nem is kell erre utalni, hogy mennyire fontos ez. Itt van a szabadalmak kérdése uniós szinten is problematikussá vált, válik. Tehát ez az óriási csinadratait, az új gyógyszerek körül, ezeknek a szabadalmaztatása, forgalomba helyezése, engedélyezése, antibiotikumokkal kapcsolatos rezisztencia, ugye szintén újabb és újabb kérdéseket és költség vonzatokat vetnek föl, itt, és itt a szabadalmi védelem óriási kérdőjeleket tesz fel, mind a finanszírozás tekintetében, mind pedig a bizalmasság kérdésében. Hiszen a szabadalom egyúttal ezt is jelenti, a bizalmasabb bizonyos adatok, viszont itt ugye átláthatóvá szeretnénk tenni az értékelésekkel kapcsolatos eljárásokat. Ez nehezen összeegyeztethető, én éppen ezért nagyon szkeptikus vagyok ezzel a megközelítéssel kapcsolatban. Van valamennyi mozgástér, talán találtunk olyan kompromisszumot, amely lehetővé teszi azt, hogy egy parlament által elfogadható módon módosítsuk a bizottság javaslatait. Valószínűleg nem leszünk annyira ambiciózusok, mint szeretünk volna lenni, és közben ugye a tanácsos kell gondolni, mert a tanácsok nagyon-nagyon sok mondani valója lesz ennek kapcsán. Ugye az egyes tagállamok helyzete, én azt gondolom, hogy itt, itt azért nem tekintetünk teljesen optimistán a jövőbe. Köszönöm. Rendben, akkor most köszönöm ezt a kapszót, köszönöm szépen, és köszönetet mondanék az előadónak, mert sor került egy árnyék előadói. Egyeztetésen nagyon részletes és kellemes volt ez az együttműködés, mert foglalkoztunk bizonyos témákkal, majd fogunk is reagálni. Csütörtökön egy újabb egyeztetésen eh, folytatjuk ezt az intenzív munkát, hiszen ez egy nagyon intenzív téma, sok minden elhangzott, már sok tagállam nem szeretné ezt bevezetni. Ellenzék Németországban is elhangzott a szubszidiátási vizsgálatnak vetik a, alá, és azt mondták, hogy legjobb lenne nem is foglalkoznál ezzel. Én azt mondtam, hogy nekem más a véleményem. nyilván meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami tagállami hatáskörbe tartozik, és amihez nem nyúlhatunk, de ugyanakkor mégiscsak az áruszolgáltatások tőke és az emberek szabad mozgása biztosít az Európai Unióban, és éppen ezért fontos, hogy megpróbáljuk, hogy egységesíteni azt, aminek van értelme, hogy egységesen jelenjen meg, és 27-28 különböző elismerési eljár, engedélyezési eljárás helyett talán lehetne itt valamit harmonizálni. Éppen ezért örülök ennek a javaslatnak, de pontosan ezen okoknál fogva a 8 cikk esetében rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára. sem, hogy meg kell próbálnunk ezt a javaslatot megfelelő eredményre vinni a három oldalú egyeztetések során, a tagállamok pedig sokkal inkább simulékonyabbak vagy alkuképesek lesznek, hogyha több rugalmasabb biztosítunk számukra, éppen az önkéntesség kötelező elem esetében, hát eh, orvostechnikai eszközök esetében Eh, esetében talán jó lenne, hogyha inkább az önkéntességet javasolnánk, gyógyszerek esetében lehet itt kötelező jellegről beszélni. Az orvos technikai eszközök esetében ugye pont egy rendelet került elfogadásra, 2020-tól lép hatályba. Nagyon sok minden már ott is megfogalmazódott, a klinikai értékelések eh, kapcsán ott is vannak rendelkezések, éppen ezért itt szerintem ki kellene ezt hagyni, hiszen akkor itt csak um, megkettőznénk a munkát, és és hát a gyógyszerek esetében általában, sőt mindig sarkára egészségügyi technológia értékelés, orvostechnikai eszközöknél általában csak 1%-at érint az egészségügyi technológia értékelés, de itt az árképzés is egy fontos elem lehet, e, ezzel nem mindig foglalkoznak, de mindesetre a felesleges és a megkettőzött vizsgálatok, értékelések elkerülendők, és önkéntességre hívnék itt fel és ez az egészségügyi technológiai értékelés európai szinten nem sok forrást kap, ezért a legfontosabb területeken kellene ezt valóban megkövetelni, és olyan területeken, ahol minden tagállamban van lehetőség arra, hogy bevezessük, máshol pedig az önkéntes információcserét támogatnám. És amit még rendkívüli módon üdvözlök, az a bizottság szerepe, az az, hogy most korlátozott szerepben jelenik meg a bizottság, koordináló szerepben jelenik meg. Én is hasonlóan vélekedem, úgy gondolom, hogy így kell itt fellépnie, és más szakértői véleményekre van itt inkább szükség. És azt a stakeholder platform, az érintettek platformja, erről még nem beszéltünk, de szükség van rá. Én itt nem túl, nem túl kiegyensúlyozottak a szöveget. Jó, hogyha a civil szervezetek, NGO-k megjelennek, illetve um, beteg szervezetek, de de hát most fogyasztóvédelmi szervezetek, nem tudom, hogy szükségesek, hogy itt képviseltessék magukat. Tehát a szakértők esetében nagyon fontos, hogy a, gyártók részéről viszonylag semleges eh, szakértők jelenjenek meg, nehogy saját érdekeket próbálják itt képviselni, de hát ez nagyon nehéz, hogy ezt kizárjuk, de a szakértelmet pedig bevonjuk. Hát ez egy határeset, itt már láthattuk az orvosi eszközök tekintetében, jó, hogyha a megfelelő ágazati, ipari tapasztalata rendelkeznek a szakértők, de ugyanakkor objektívnak kell lennünk, erős kell még beszélnünk és egyeztetnünk. És aztán két pont, az átlátásosságról már sok szó esett, ezt általánosságban én nagyon fontosnak tartom, de azért meg kell nézni, hogy hol vannak olyan kényes adatok, amelyeket nem kellene a nyilvánosságra hozni. Beteg jogok, betegek adatait is védeni kell, ezt sem szabad szem előtt téveszteni. Összességében úgy gondolom, hogy Eh, hogy igaz, hogy technikai jellegűnek tűnik ez a véleményen, de igenis fontos az európai polgárok mindennapi életek szabadjából, és együtt tudunk itt működni, és biztos, hogy van, van hogy jó kompromisszumokra jutunk majd, hát itt az orvostechnikai eszközök esetében nagyon heves vita övezi, hogy akkor most kötelező érvényű legyen az előírás, vagy pedig önkéntes, de összességében bizakodó vagyok, várom a további együttműködést, úgy gondolom, hogy álláspontjaink közeledni fognak majd, és hogyha ez sikerül, akkor a tanács ellenében is jól tudjuk majd ezt képviselni. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Lize úr, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadónak is, és az árnyék előadónknak is a munkát Frances Grosztet asszonynak a néppárt részéről. Sok mindent támogatni tudok abból, amit a kollégáim elmondtak, de tennék néhány pontos javaslatot néhány vit- arra, hogy hogyan oldhatnánk meg ezeket a vitatott kérdéseket. Tehát alapjában véve ez egy fontos javaslat. A német nemzeti koordinátorokkal én is párbeszédet folytatok, és abban reménykedek, hogy az az ellenállás, amelyet Németországban és máshol is láthattunk, csak néhány pontra fog összpontosítani, és nem általában véve ellenzik az egész javaslatot. Tehát lehetne néhány konstruktív javaslatunk. Szeretném elkerülni a munka megkettőzését, és a lehető legtöbb dolgot európai szintre vinni. A vita során a 12. és az azutáni cikkek az Európai Gyógyszerügynökségek és a hatóságok szabályait lehet, hogy egy kicsit jobban meg kellene fogalmazni. Megvan a lehetőségünk arra, hogy az ágazat a jövőben olyan termékekre összpontosítson, amelyeknek van ténylegesen terapeutikus többletértéke, tehát nézzük meg, hogy mi az, ami segít. Ezért nagyon fontos a párbeszéd, és éppen ezért már önmagában is érdemes fontosra venni a bizottság javaslatát. A kollégáimmal néhány módosító indítványt nyújtottunk be. Az egyik rész az opt vonatkozik, arra, hogy részt vesznek ebben, a, vagy pedig nem. Én úgy gondolom, hogy kötező hatályúnak kellene lennie azért, hogy ne legyen töredezett a piac. Az lenne a legrosszabb, ha lenne egy európai eljárásunk, de emellett még figyelembe kellene venni az egyes tagállami eljárásokat is. Az optautot viszont lehetővé kellene tenni akkor, ha nem lehetséges a különböző tagállami terápiás standardeket bevinni az uniós eljárásba. Ha van öt különböző standardunk a tagállamokban, akkor legyen lehetséges az, hogy azt mondjuk, hogy nekünk más van, az Európai Uniós standardek nálunk nem alkalmazhatóak, ezért az opt-out lehetséges. Tehát az opt-outot a bizottsági javaslatban erősítenénk, de mindenképpen feltételhez kötnénk. Ami pedig a szavazást illeti a bizottság többségről beszélt, voltak önök, akik kétharmados többségről beszéltek. Véleményem szerint nem is kell ilyen vitát lebonyolítanunk, hiszen van szabályunk, minősített többség, mint mindig. A tagállamok bizonyos aránya szükségeltetik. Ez már megállt a helyét sokszor. A bizottsági javaslata kapcsolatban sok minden elhangzott, nem fogok most erről sokat beszélni, de nézzük csak a gyógyszereket. A bizottság javaslata nem célszerű mert a vizsgálati eljárást írja elő a gyógyszerek esetében. Viszont van itt jó néhány eljárás, van egy eljárás a külön a magas kockázatú termékekre. Emellett pedig ott van a további biztonság, ha vannak aggályok, akkor meg kell nézni azt külön, hogy tényleg biztonságról van szó. De jelen esetben nem biztonságról van szó, hanem arról, hogy mennyire hasznos a fogyasztókra nézve. Előfordulhat az, hogy van egy nagyon veszélyes termékünk, amely implantátum és mellékter, mellékhatásai vannak. Ilyenkor szükség van a további ellenőrzésre, mert a hatékonysággal kapcsolatban nem merülnek fel kérdések, mert tudjuk, hogy nagyon hatékony, de előfordulhat, hogy olyan termék, gyógyászati termékünk van, amelynél a biztonság nem kérdés, csak nagyon nagyok a költségei. Így meg kell válaszolni azt a kérdést, hogy indokoltak-e a költségek, hogy használ-e ez a termék a páciensen. Ezt a két kérdést el kell különítenünk egymástól, nem kezelhetjük ezt a kettőt együtt. A bizottság javaslata félrevezető. Éppen ezért én egy javaslatot nyújtottam de azt mondom, hogy hagyjuk a gyógyászati termékeket a hatájon kívül, az ezzel kapcsolatos érvek már elhangozottak, mindez még túl korai, de bevesszük majd később, akkor ha a tagállamok elkezdenek ezzel nemzeti szinten foglalkozni hiszen műveletünk célja az, hogy elkerüljük a töredezettséget. Ha, ha nemzeti szinten nincsen standardünk, akkor nincsen, viszont ha mindenki elkezdi a saját maga eljárását alkalmazni, akkor azon gyógyászati termékek esetében, ahol a tagállamoknak van egy nemzeti eljárása is, ott azokat a standardeket fel kellene vinnünk uniós szintre. Nagyon örülnék annak, ha kollégáim megnéznék ezt a javaslatot, ha ő, az előbb említettem, hogy ha mondjuk öt tagállamnak már van ilyen eljárás, akkor ezt bevisszük, felvisszük uniós szintre, legyen uniós szintű, de kompromisszumra is szükségünk lesz, de mindenképpen másképp kell járnunk, mint ahogy azt a bizottság javasolná. Kiegyensúlyozott megközelítés, nem mindenki vagy be, vagy ki, néhány termékre összpontosítsunk, és erre vonatkozóan én be is nyújtottam a magam javaslatát. Köszönöm szépen.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 Um, let me remind you that... Köszönöm szépen. Szeptember 13-án szavazunk erről az MV-ben, és uh, ez a Strasbourg uh, rendkívül ülés, aztán utána pedig az októberi plenárison, az első héten. Ezzel le is zártuk a napirendnek ezt a szét, és 3-4-5-kor folytatjuk, amikor szavazni fogunk, úgyhogy fél óra múlva találkozunk. Addig is felfüggesztem az ülést.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 Hello everyone. You know we have only one vote. Mindenkit üdvözlök, már csak egy választás, egy szavazás van a napirendi ponton. Na, elég erőt éreznek magukban hozzá. Elektronikus szavazásra kerül sor, úgyhogy mindenki a kártyáját készítse elő. És akkor szavazunk. Egy a megújuló energiaforrásokból előállított energiahasználatának támogatására. Ez egy átdolgozás, egy elektronikus szavazás. Meg is nyitom. Lezárom a szavazást. Na, most kicsit fordítva kell csinálni, de önt is beszámoljuk, Melior asszony. Lezárom a szavazás, és nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk Basz úrnak. Basz Eikaut úr, gratulálunk. És ezzel lezárjuk a mai napi ülésünket. Holnap 9-kor találkozunk a koordinátorokkal, és aztán 10 órakor egy, egy ülésre kerül illetve utána folytatjuk délután is a munkát. Osztrák miniszter vendégünkre jöjjenek e minél többen. Köszönöm.